elment Oxfordba, és lehet, hogy azt mondja, hogy no deal, Brexit lesz, de hát annyira ezt akartuk, annyira ezt szerettük, hogy igazából nem is nagyon érdekel, hogy az egyes telephelyeken, gyárakban mi történik, ahol majd elveszítik a munkáj, munkájukat. Liam Fox valaha azt mondta, hogy ez lenne majd a legegyszerűbb kereskedelmi megállapodás, most, hogyha jobban belegondolok, hát jóval bonyolultabb, mint ahogyan ígértem a referendum előtt. Boris Johnson elment a, a nemzeti egészségügyben dolgozókhoz, ahol több millió fontot ígért többletként, elment most azt mondani, hogy bocs, mégsem fogok tudni ennyi pénzt állítani nektek. Hogyha ebből a helyzetből ki akarunk jutni, akkor legyünk sokkal őszintébbek is. Ez minden oldalon igaz megállapítás. A szerénység is fontos lenne. Aztán egy jelentésre is utalnom kell, amit a brit kormány tavaly novemberben hozott nyilvánosságra. Ebben az szerepelt, hogy a no-brit no deal Brexit 9,1%-kal visszaveti a gazdasági növekedést. Hát a kérdésem az, hogy önök képesek arra, hogy ezt elfogadják, hajlandóak arra, hogy beáldozzák az összes munkahelyet azért, hogy a szuverenitás álmát megvalósítsák? Ez a kérdés. Mr. Coburn, Mr. Coburn úr, kérem, Timmermans alelnök úr, bocsánat, hagyd mondjam a következőt. Coburn úr, önnek velem speciális kapcsolata van, kérem szépen, ne szóljon közbe, és Atkinson asszony is elmondaná a véleményét, de kérem önöket, hogy hallgassák meg az alelnök urat. Madam President, I did. Elnök asszony, én meghallgattam Coburn urat, és azt mondta, hogy a szabadság fontosabb. Hát akkor legyen elég bátor, és menjen el Sunderlandbe, dolgozzon ott a gyári munkásokkal, menjen el a mini ö, ö, gyárba is, és mondja el, hogy mi lesz. Menjen el Írországba is, és besz- számoljon be a következményekről. 98 óta béke van, nincs már erőszak. És mondja el, hogy az én álmom sokkal többre érdemes, sokkal többet nyom alatba, mint az önök jövője. A no deal Brexit számomra fontos. Ha mondják akkor ezt elő. Nem tudom, hogy megértik-e, ismerik-e a 16,1 milliós összeget. Nem említették itt. Én 17,4 milliót mondanék, de a 16,1 millió az a szám, akik akik maradni akartak. Azért ne felejtsük már el őket sem. A demokrácia lényege nem az, hogy próbáljunk hidakat verni, és konszenzusra jutni, megoldásokat találni. Nem ez kellene, hogy legyen a következő lépés? És azért fogalmazunk nagyon világosan, miért tart ki a bizottság a belső piac integritása mellett? Miért mondja az, hogy legyenek nyitottak a határok? Mondok egy példát. Hogyha a britek valamilyen oknál fogva úgy döntenek, hogy az USA-val megpróbálnak egy megállapodást kötni, és ezt európai szinten nem is tudnánk ellenőrizni, hogyha lórozott csirkéről akarnak megállapodni, nem tudjuk akkor már ezt ellenőrizni, és ezért kell a belső piacunk integritását megőriznünk. Minden erőfeszítést megtettünk, és Michel barnier is köszönetet kell ezért mondanunk, annak értekében, hogy ö, követelményeit egységesítsük, harmonizáljuk a saját kötelezettségeinkkel, hogy a belső piacot és az uniót megvédjük. Azt gondolom, hogy ezt a dilemmát meg kell oldanunk a tárgyalás útján, és ezt remélem, hogy mindenki megérti. A bizottság emellett a, a, az álláspontja mellett kitart, továbbra is ezen az úton megyünk tovább, mert az európai polgárok érdekét védek, védeni kell, függetlenül attól, hogy uniós földön élnek-e, vagy Nagy-Britanniában az Egyesült Királyság területén. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm Timmermans alelnök úr, most pedig csatasszony következik a tanács nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm ezeket az észrevételeket, a megjegyzéseket. A tanács elnökét természetesen tájékoztatni fogom arról, ami a mai napon elhangzott. A Brexit a holnapi, a jövő heti ülésen egy nagyon fontos napirendi pont lesz, és úgy gondolom, hogy a stratégiai kihívás, kihívásokról mindenképpen beszélnünk kell, hiszen ezek meghatározzák a közel jövőt. Úgy gondolom, hogy a következő találkozót a stratégiai megállapodásokról erre támaszkodik majd. A következő ilyen fontos találkozó nagy szememben lesz majd. Ekkor fogjuk meghatározni a hosszú távú stratégiát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Csotasszony, ezzel lezárom a vitát. Jó napot kívánok! Kezdődjön akkor a szavazás. Prendiamo posto. Mindenki megvan? Prego. Parancsoljon. Dear colleagues, over one year ago, egy évvel ezelőtt elfogadtunk a kettős felhasználásra vonatkozóan egy jelentést, amely a diktátorok számára megtiltaná az exportot. 92%-unk a demokráciára hivatkozva, az emberi jogokra hivatkozva és a szabadságra hivatkozva továbbra is kitartunk emellett, hogy megvédjük ezeket az értékeket. Kína egyre elnyomóbb, fellép újságírók ellen, hagyj említsem Kamal Khashoggi-t is, aki Szaudarábiával és az ottani elnyomó rendszerrel szállt szembe. Úgyhogy nem engedhetjük, hogy ezek a kémprogramok rossz kezekbe kerüljenek erkölcsi és biztonsági okoknál fogva sem szabad engednünk, hogy rossz kezekbe kerüljenek ezek a technológiák. Mindenképpen erősítenünk kell azokat, akik békében, szabadságban kívánnak élni, és az értékeink mellett síkra szállni. Az Európai Tanács nem ért velünk egyet, és visszautasította, hogy közös álláspontot fogadjon el annak érdekében, hogy az e folytatott ügyben dőlőre jussunk. Macron úr az utolsó pillanatban gondolta meg magát, Finország, Franciaország és más tagállamok úgy gondolják, hogy az európai vállalkozások cinkossá kell, hogy váljanak ebben a folyamatban, a rossz oldalon. Felhívom a tanácsot, hogy az összes NGO-t hallgassa meg, a bizottságot, valamint az Európai Parlamentet, és az értékeket helyezze a profit elé. Most pedig szavazzunk erről és más biztosítékokról, amelyek a hard Brexitet megakadályoznák. Köszönöm szépen, Buchner úr! Saját jelentéséről volt szólt, hogy természetesen hozzászólhatott. Most név szerinti szavazással a Buchner jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mihajlova jelentés következik. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Zrojevsz jelentés következik. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom. Elfogadtuk. Zlotowski jelentés következik. Szintén név szerinti szavazással szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Fotiga jelentés. Népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második fotiga jelentés. Partnerség és fejlesztés együttműködési megállapodás az EU s Afganisztán között. Egyes módosító ki van mellette? Ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 48-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most név szerinti szavazással a zárószavazás következik az állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Makovai jelentés következik név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Vautmans jelentés. Az Európai Unió különleges képviselőről szól ez. Nem kaptunk a jelent, az ajánlással kapcsolatban semmiféle ellenvetést, ezért a 113-as cikk hatodik bekezdése alapján ezt az ajánlást elfogadottnak tekintjük. Lokkegaard jelentés következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártnak tekintjük. Coelho jelentés. Blokkban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasító. 252D módosító Elfogadtuk az előzőt? Jó, ellenőrizzük. Elfogadtuk, elfogadtuk. De hogy szentesítsük ezt a döntést, megnyitom az ellenőrző szavazást az előző blokkról. Votazione chiusa. Approvato. Elfogadtuk. Elnézést, súlyos hibát követtem el. 252 D következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 253, két részben, első rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 254D következik, név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 235-től 241-ig mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A teljes javaslatról szavazunk, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártnak tekintjük. Következik a Dali jelentés. Blogban szavazzunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Négy részben első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtok második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Szintén név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk második rész név szerinti szavazással. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as módosító, mellette ki van. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es ellenőrizzük az előzőt. Jó, a 19-esről szavazom, én nyitom a szavazást. Chiuse. Lezárom. Elfogadtuk. Hát ezt nehéz, volt, nehéz lett volna szabad szemmel látni. 24-es következik két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Volete fare una verifica? Mit ellenőrizünk a második részt? 24-es második részét? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Itt is kicsi múlt. 26-os mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as első résznél szerinti szavazás megnyitom. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. Most én a 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es következik mellette. Ellene. Tartózkodok. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 46-os első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. zárom. Elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk, megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük itt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as módosító első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 68 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 73-as első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Második rész. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 80 első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 82 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Kiusa. Bezárom. Elfogadtuk. 85 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 92 más, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 97 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 104 első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizik, jó, ellenőrizik. Fogjuk a 104-es második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 119 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 138 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Kiusa. Elfogadtuk. 140-es első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene kitartózkodik elfogadtuk, 177 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 184 első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 186 mellette ellene ki tartózkodik, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 209 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 210 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 216 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 224 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 232 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 261D mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 65 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk okafogyottá vált a 272, 70-71-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, okafogyottá vált a 263, 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, okafogyottá válik a 264, 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, 76-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. C'è proprio la linea Lezárom. Elfogadtuk. 252 okafogyottá válik, 77-es jön mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Oka a válik a 253, 93-as első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Okafogyott a 254 103-as első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 255 okafogyottá vált, 256-os következik, mellette ellene tartózkodik, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom. Elutasítottuk. 123-as mellette ellene tartózkodók. Föl kell emelni a kezüket. Már így sem egyszerű a dolog. Ellenőrizni fogjuk. 123-asról szavazunk, megnyitom. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. Okafagyottá vált a 257. 265 D mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 133-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 266 D mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 143 első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk 183 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 258-ról nem kell szavazni, 259 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. elutasítva. 185-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 267 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 268D mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 204 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 269D mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 206 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 270D név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Búsa. Lezárom. Elutasítva. 208 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 271D mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 219 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 272 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 273 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 228 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 250 okafogyott áll, 42 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem lehet átlátni. Ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 251 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 260 D mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Záró szavazás következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk az Európai Parlament első olvasatát, ezzel lezártuk. Relazione Fajon a Fajon jelentés következik. 210-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Amblok szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es. Megnyitottam a szavazást, lezártam. És elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, megnyitottam. Kiúsa. Lezártam. Elfogadtuk 53-as mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 58-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 61-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 62-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 64-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 65-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 66-os első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 73-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 92-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 93-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 114 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik mellette Volete fare una verifica sulla seconda parte? Jó, tehát úgy tűnik, hogy a második részt szeretnék ellenőrizni. Jó, megnyitottam, tessék. Chiusa. Lezártam. Approvato. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146-os. Elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 150-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 166-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 167-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169-es, megnyitottam a szavazást. Kiúsa. Lezártam. És elfogadtuk. 186-os mellett ezt is elektronikusan megnyitottam, lezártam, elfogadtuk 197-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 201-es, megnyitottam, lezártam, elfogadtuk. 205-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 213-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 214D mellette ellene tartózkodók elutasítva. 215D mellette ellene tartózkodók elutasítva. 211D mellette ellene tartózkodók elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 77-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 206-os, nem szavazunk róla, 216D mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 164-es mellette ellene tartózkodók. Ezt is inkább ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, lezártam. elfogadtuk. 207-es okafogyottá vált, 208-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 217D mellette ellene tartózkodók, elutasítva 218D mellette ellene tartózkodók, elutasítva 209-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 192-es helyett 212D mellette ellene tartózkodók elutasítva. És most Végszavazás következik, népszerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. Gratulálunk! Ezzel a parlament első olvasata lezárult. Megyünk tovább a Holmeyer jelentéssel a belső biztonsági alapról blogban szavazunk elsőként, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kilences mellette, első rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegyes. Első rész megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. Második rész, megnyitottam a szavazást. Lezártam. És elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 23-as, megnyitottam a szavazást, lezártam, és elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, megnyitottam a szavazást. Lezártam és elfogadtuk. 50-es első rész elektronikusan. Lezártam. Elfogadtuk. Második rész, megnyitottam. Lezártam. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. És én a negyedik rész, megnyitottam. Lezártam. És elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 58-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 61-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68-as mellette a második részt szeretnék ellenőrizni? Jó, nagyszerű. Tehát 61-es második része megnyitottam, lezártam, és elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 71-es első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 79-es első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 118-as, megnyitottam. Lezártam. Elutasítva 124-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 128-as elektronikusan, meg nyitottam, lezártam, és elfogadtuk. 129-es első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 132-es első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 160-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 157-es D mellette ellene tartóz. Elutasítva 158-as D mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 155-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 159-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A 159-est elfogadtuk, de azért ezt ellenőrizzük inkább, elektronikusan megnyitottam. Lezártam és átment. 25-ös okafogyottá vált, 156D mellette ellene tartózkodik elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodók. Ezt is inkább ellenőrizzük, megnyitottam, lezártam, és elfogadtuk. Jön a végszavazás, megnyitottam róla. Lezártam, és elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártnak tekintjük. A Ajuszó jelentés következik. 195-ös módosító név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első tehát ezzel lezár, lezárjuk. Völken jelentés következik. Hatos módosító, név szerinti szavazása. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az Európai Parlament első olvasatát. Ezzel lezárjuk. Harkin Lambert jelentés. 1-től 11-ig blogban mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártuk. Következik a Demonte jelentés. Tízes módosító, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezártuk. Telicska jelentés következik. 18-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel az Európai Parlament az első olvasatot lezárta. Megadom a szót Kádek úrnak halászati és tengerpolitikai kérdésekben parancsoljon. Eh ah monsieur le président mes chers collègues tisztelt kollégák! két sürgősségi irány intézkedésről fogunk szavazni a halászati témában. március twenty nine e előtt előtti időszakban eddig még nincsen megállapodás, a mély pedig visszautasította az erre vonatkozó előzetes megállapodást. Ezek a vészhelyzeti megállapodások csak a no deal esetén érvényesek, ugyanakkor mindannyian tudjuk, vagy legalábbis többségünk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást kölcsönös megállapodás kell, hogy övezze, ez pedig a felszíni vizekhez és a forrásokhoz való hozzáférés, és ez pedig nem, tárgyal, nem képezi tárgyalás alapját. Ez kell, hogy megalapozza az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatokat. Köszönöm. Gádek. Köszönöm, Kádek úr. Akkor szavazzunk az egyes módosítóról, ki van mellette. Ki van ellene? tartózkodik? elfogadunk. Most a teljes anyagról szavazunk név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel az Európai Parlament az első olvasatot lezárta. Most pedig a halászhajók engedélyezéséről fogunk szavazni. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom. elutasítottuk. Szakbizottsági javaslatról fogunk szavazni, a bizottsági javaslatról fogunk szavazni, név szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel az első, az első olvasatot a parlament lezárja. Következik az ERTUG jelentés. Egyes módosító, 1CP1-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, az 1CP2 okafogyottá vált. Most a záró szavazás következik, név szerinti szavazással megnyitom. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatot a parlament lezárja. Védelmet nyújt Európa, tiszta levegőt mindenkinek, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Egyes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 8-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg két részben. Ez ott kapja, tehát negyedik bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. La votazione. Lezárom. Elutasítva. 32 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 3-as. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 9-es bekezdés mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10-es bekezdés mellette, ellene. Elfogadtuk. 9-es módosító, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. elutasítva. Tízes mellette, ellene, Tartózkodok. Kérem, emeljék a kezüket, ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Kiúsa. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as következik. Megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elutasítva. 21-es. Mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megintom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom. elutasítva. 28-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elutasítva. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24-es. Jó, ellenőrizzük a 12-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodók. Én azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 35-ös bekezdés mellette Ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 13-as módosító mellette. Ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 40-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette, Tizennyolcas mellett nem, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ösnél járunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Elutasítottuk, helyesbít az elnök. Ezt ellenőrizni fogjuk. Tehát a 14-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Ki è contrario? Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es következik mellettem ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elutasítva. 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 27 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 42. Megnyitom a szavazást. Kiusa. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, hatos. Megnyitom a szavazást.